ott két pozíció dokumentumot első olvasatban. Az egyik a közösségi védjegyre és a harmonizációs irodának fizető, fizetendő adókról szól, a másik pedig a tagállami jogalkotások közelítése célzó irányelvre vonatkozik, a védjegyekről ez egy újrafogalmazott szöveg.